Kedves kollégák, az ülést megnyitom. Euh, avant de commencer l'examen... Mielőtt még a napirenddel foglalkoznánk, szeretnék Jutta Haugnak boldog születésnapot kívánni mindannyiunk nevében. Voilà une fois par an, nous avons l'occasion de faire. Így évente egyszer csak megemlékezünk Juttáról, és gratulálunk neki. Gondolom, hogy a napirend tervezet mindenki számára ismeretes. Hogyha nincsen megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor ezt el is fogadjuk. Igazából egyetlen érdemi napirendi pontunk van, ez megkönnyíti majd a munkát. A mai ülés 16.30-ig tart, és az a téma, ami a napirenden van, rendkívül fontos téma. Erről már rengeteget beszéltünk, és fogunk is még elég sokat. És természetesen a mai napon is azt kérem majd mindenkitől, hogy röviden és velősen fogalmazzon. Látható az elnökségi tájékoztatóban, hogy milyen nyelveken lehet hozzászólni, és milyen nyelveken lehet hallgatni a tolmácsolást, egyéb bejelenteni valóm nincsen. És azt szeretném még elmondani, azzal a véleménnyel kapcsolatban, amit rám bíztak, ez egy saját kezdeményezésű véleménnyel áll kapcsolatban Tyson asszony véleményével, amelyet ő az ECOD nevében fog elkészíteni, erről kell nekünk véleményt írni. A gazdasági és banki unió megerősítésével kapcsolatban ez a téma egyébként az októberi tanácsülésen napirendre kerül majd. Ez a jelentés, ez a vélemény, amit el kellett készítenem, elkészült, és 16 módosító indítvány tartozik ehhez. Három különböző frakciótól érkeztek ezek a módosítók. Szeretnék most erről a kérdésről csak gyorsan szólni, mert hogy holnap után, szerdán, lezajlik majd a vita, és a szavazásra is ugyanazon a napon kerül sor. Úgyhogy már most szeretném elmondani, hogy mi a véleményem a módosítókról, amik, mint mondtam, három frakciótól érkeztek. Ashworth nincs most itt, de gondolom, hogy a kollégái itt vannak, vagy azok, akikkel együtt dolgoztak ki ezeket a módosítókat, talán itt vannak. Ezeknek a módosítóknak egy részét el tudom fogadni, és bizonyos esetekben pedig kompromisszumot tudok majd javasolni. Azokat nem tudom elfogadni, amelyek túlzottan eltérnek a többségi véleménytől a pénzügyi unió tekintetében. Aztán vannak további módosítók. Ivánónak azt tudom elmondani, hogy tökéletesen egyetértek minden egyes módosítójának a tartalmával. Lesznek olyan módosítók, amelyek az ECON kompetenciájával kapcsolatban problémát fognak felvetni, és akkor én azt javasolnám, hogy inkább vonjuk majd vissza ezeket a módosítókat, mert ezek ugye nem ránk vonatkoznak, hanem inkább az ekon illetékességi körébe tartoznak, úgyhogy iváló szerintem ezeket vissza kellene vonni. És aztán vannak még zöld módosítók is. Ezek a módosítók szerintem beleillenek a jelentésbe, van egy Dalton úr részéről, amely A figyelembe vett számítások tekintetében a deficitnél 3%-ot ír elő, és azt kéri a kolléga, hogy a nemzeti költségvetések háromnegyedét vegyük ki ebből a számításból, de véleményem szerint ez azért túlzás lenne. Egyébként az összes többi módosítót el tudom fogadni. MFF és saját források. Nagyon fontos stádiumába léptünk ennek a vitának, hiszen a tárgyalási mandátumról van szó az előadónk nevében, mert ugye megkezdődnek most már a végső tárgyalások. Úgyhogy mindenkit emlékeztetnék arra, hogy mi a fő célkitűzésünk. A célunk az, hogy a mai vita után szavazni tudjunk méghozzá ezen a héten az időközi jelentésről, valószínűleg csütörtökön. Ez akkor azt jelenti, hogy a Strasburgi plenárison október 23-án napirendre kerülhet ez a téma. Ez a 2013-as költségvetésre vonatkozó szavazással egy napra esik akkor majd. Jelenleg Nincsenek meg a ciprusi elnökség kompromisszumos javaslatai a számokra nézve, így egy olyan tárgyalási csomagunk van, amiben nincsenek benne a konkrét számok. Az, hogy hogyan alakulnak majd ezek a számok, az majd kiderül a plenáris után, tehát a plenáris szavazás után kiderülnek majd azok a marzsok, amelyekben elhelyezkednek ezek a konkrét számok. Ezek után Rompuy elnök bilaterális kapcsolatban minden egyes kormányjal, illetve a parlamenttel elő fogja készíteni a 22, 23, 24 tanácsülést novemberben, ami lehet, hogy 25-ig is eltart majd. Tehát Rompoy elnök kétoldalúan egyeztet minden egyes tagállammal és a parlamenttel, és reméljük, hogy ezek után megszületik majd az a részletes szöveg, amelyben a számadatok is szerepelnek, de hát addig abban maradunk, hogy semmiben sem egyeztünk meg, amíg mindenben meg nem egyeztünk. Hát nem is tudom, hogy milyen sorrendben szeretnének a társadalók hozzászólni. Reimer lesz az első, akkor legyen ABC-ben. Rendben, elkezdem akkor, elnök úr. Tisztelt kollégák! A parlament eljárási szabályzatának értelmében lehetséges egy időközi jelentést előterjeszteni a plenárisra, annak érdekében, hogy megkönnyítsék, megkönnyítsük annak az esélyét, hogy a jóváhagyási eljárást lehetővé tegyük, amelyre ugye igennel vagy nemmel lehet reagálni. És így ezt a folyamatot pozitívan alakítjuk, és ezáltal lehetővé tesszük azt, hogy a parlament is kifejtse az álláspontját. Tehát ennek a kísérleti projektnek mondhatnám, ez egy további szakasza. A Lisszaboni szerződés teszi ezt lehetővé. A több éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárását. A magyar-lengyel, majd a dán és most a ciprusi elnökség során alakult ez a munka, és a parlament a parlamenti delegáció most bekerült a tárgyalási folyamatba, az informális egyeztetésekbe, az informális tanácsülésen jelen leszünk, ami szerintem mindenképpen egy pozitívumnak tekinthető, hiszen így intenzívebb lesz a párbeszéd, és bizonyos esetekben, illetve a nemzeti kormányoknál a nemzeti kormányok is láthatják a felhozott érvek alapján, hogy a parlament nagyon is részt vesz az európai politika érdemi alakításában. Azt kíséreltük meg, hogy a szakbizottságok véleményei alapján egy időközi jelentést dolgozzunk ki, Kálfin kollega és jó magam, Megpróbáltuk ugye figyelembe venni persze azt is, amit Jean-Luc Dean kollega és Arne Jensen a saját forrásokról írt a jelentésükben. John Dehane jelentése kiegészítéseképpen természetesen a saját forrásokat is integráljuk. Az álláspontunk kezdettől fogva az volt, hogy a dolgok szorosan összekapcsolódnak, a kifizetések mértéke, valamint a többéves pénzügyi keret szerkezete, az, intézményi, az intézményközi megállapodás, ezek ugye érintik a költségvetési politikát egyfelől, másfelől pedig a kiadások minőségét is befolyásolják, tehát semmiben nem állapodtunk meg, amíg mindenben meg nem állapodtunk. Ez a többéves pénzügyi keretre, valamint a, pénz, a többéves programokra egyaránt vonatkozik, és ugyanígy ide tartozik ehhez a témakörhöz az átfogó rugalmasság az éves költségvetési eljárásoknál. A szükségleteket nem becsülhetjük le, főleg most, amikor egy többéves pénzügyi keretről van szó, amely ugye 7 évre terjed, és nem elképzelhető a megállapodás, egészen addig, amíg a saját forrásoknál nem történik jelentős előrelépés. Szeretném rögtön megelőlegezni, hogy gyakorlatilag megint túl lerohannak bennünket az események, mert megpróbáltunk a folyamat során mindent figyelembe venni, amit a szakbizottságok a saját forrásokról és a többéves pénzügyi keretről nyilatkoztak. De szeretném leszögezni, hogy nem az a feladatunk most, hogy a jogalkotás részleteibe bocsátkozzunk, hiszen a Parlament ugye bírálta a tanács soros elnökségét, azt, hogy a szövegek háromnegyed részét ugye az együtt döntés keretében vonjuk. És vannak módosító indítványok is, amelyek arra vonatkoznak, hogy a többéves pénzügyi keretnél gyakorlatilag semmi keresnivalójuk nincs az együttdöntési kérdéseknek, hiszen ez a tárgyalásoknak egy másik szintje. Úgyhogy tisztázni kell itt a kérdéseket, különbséget kell tennünk az együttdöntés között, valamint a között, ami tulajdonképpen a jelentés hatáskörébe tartozik. Továbbá arra törekedtünk, hogy reagáljunk különböző fejleményekre, ezek közül gyakorlatilag két példát említenék. Ha megnézzük most, hogy különböző tagállamokban és nem euróövezeti tagállamokban is, hogyha jól értesültem a brit sajtóból. A brit miniszterelnök azt akarja, hogy az euróövezetnek legyen egy saját költségvetése. Mit jelent ez? Hogyha most a költségvetésről beszélünk, és lehet, hogy ez akár a szerződések módosítását teszi lehetővé. Mit jelent ez akkor például egy időközi felülvizsgálat szempontjából? Vagy mit jelent ez majd a szerződések esetleges kiegészítése szempontjából, akkor milyen lesz a döntéshozatali eljárás, és mit jelent ez majd a közös projektek szempontjából, a Connecting Europe, a kohéziós politika szempontjából, a konkrét részleteket ez hogyan érinti majd? Éppen ezért úgy gondolom, hogy bizonyos alapelveket, a szerződések, valamint az Európa integrációs politika bizonyos alapelveit kiemeljük, kitartsunk ezek mellett, hogy nehogy a szerződések ignorálásával olyan dolgokat hagyunk jóvá, amelyek majd ellenünk irányulnak talán jövőre. És örvendetes lett volna az is, hogyha a bizottság az, amit, azon döntése, amelyet jóvá hagy a héten, arra vonatkozóan, hogy az Old Economy Európában milyen szerepet kap majd. Ugye megállapíthattuk, hogy a jóléti társadalmat nem lehet pusztán úgy alakítani, hogy leépítjük az ipart Európában. Hogyan érinti ez a 2020-as stratégiát és a bizottság kezdeményezéseit, a különböző jogalkotási kezdeményezéseit? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ott is bizonyos elemeket ki kell egészítenünk, vagy módosítanunk kell? Azt hiszem, hogy noha rövid az idő, azért erről is érdemes lenne elgondolkodnunk. Mivel a vita azért fontos, nem szeretnék most a részletekbe belemenni, csak arra utalnék, hogy ami a többi dokumentumot illeti, ha szavaztunk a bizottságban erről a jelentésről, akkor egy munkadokumentumot csatolnánk ehhez. Ez pedig a bizottságnak az MFF-fel és a saját forrásokkal kapcsolatos javaslatait kiegészíteni, átalakítaná, átfogalmazná, hogy bármikor készek lehessünk a tárgyalásokra, és legyen a tárgyalásokhoz egy, egy dokumentumunk. Ez az eljárás, amely némi nyomás alatt áll az idő rövidsége miatt, lehetővé kell, hogy tegye majd, hogy az ülést követően az előadók összeüljünk, és a kompromisszumos módosítókat is kidolgozzuk. Több mint 200 módosítás érkezett, de szerintem a kompromisszumok lehetségesek, mert azért annyira nem eltérőek az álláspontok. A legtöbb módosító indítvány tartalmilag hasonló. Még azt szeretném megjegyezni, hogy persze mindig is azt nyilatkoztuk, hogy az időközi jelentés alapján bármikor készek kell, hogy legyünk arra, hogy a tanácssal konkrét tárgyalásokat kezdeményezzünk, még az Európai Tanács november 22-23-ai ülése előtt, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy a novemberi plenáris során az eseményektől függően további állásfoglalást dolgozhatunk ki az Európai Tanács ülése előtt és számítunk arra, hogy bármiről is döntsenek ott, bármiben is állapodjanak meg ott, az pusztán egy tárgyalási kínálat a tanács részéről, hogy a parlament részt vegyen majd ebben a tárgyalási folyamatban. Köszönöm. Merci, Reimer. Köszönöm szépen, Reimer. Iváló, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Néhány dolgot szeretnék még elmondani ahhoz, amit Reimer elmondott. Nem fogok belemenni a konkrét módosítókba, Természetesen azok, akik beadták őket, ők nyithatnak erről vitát, ez érdekes is lenne, de néhány dolgot azért szeretnék megemlíteni. Reimer már említette, örülök én is annak, hogy a 200 módosító többsége ugyanabban az irányba mutat. Tehát nincsenek alapvető eltérések a kollégák megközelítés, megközelítésében, ezért szeretnék köszönetet mondani minden kollégának másodszorban. Azt hiszem, hogy a jelentést megpróbáljuk úgy megőrizni, ahogy most szerepel, és a maximális számú módosítót próbáljuk felkarolni, a kompromisszumosakat főleg, a frakciók a hétvégén már előkészítették ezt a döntést, és mindent, amit egyszerűen felkarolhatunk, azért, hogy ne higítsuk föl túlságosan a jelentést, azt is figyelembe vesszük. De van azért több nagyon fontos dolog a munkamódszere kapcsolatban, amit szeretnék hangsúlyozni mert a különböző módosítókat figyelembe kell vennünk. Néhány módosító ugyanis túlságosan az együttöntési eljárási kérdésekbe ben, ment bele. Hagy emlékeztesek mindenkit arra, hogy ez a jelentés, illetően nagyon nehéz lesz teljesen elkerülni az ilyen fajta vitát, mert sok ezzel kapcsolatos módosító érkezett, de annak ellen, annak érdekében, hogy a parlament szava hihető legyen, és megfelelő tárgyalásokat folytathassunk a tanácssal, a lehető legnagyobb mértékben el kell kerülnünk azt, hogy túlságosan belemenjünk az együttdöntés eljárás részleteibe ebben a jelentésben. Másodszorban. Elég sok olyan módosító érkezett, amely különböző dokumentumokból idéz, például a SURE jelentésből, vagy a szerződésből, de ezeknek a méretét valahogy csökkentenünk kell. Van néhány olyan módosító, ami nem ide tartozik de ennek ellenére így is úgy is föl fogják őket vetni. Kettőt említenék. A single city issue, ezt elég nehéz elkerülni, mert látom, hogy több frakció ezzel kapcsolatban módosított adott be, és az új konventről, új szerződésről több módosítás beérkezett, de szerintem ebben a jelentésben arra kellene koncentrálnunk, amit itt el akarunk érni, a parlament álláspontjának kialakítására, mielőtt a tanács elé kerülünk és Van Rompajjal tárgyalunk. Úgyhogy ezt kellene észben tartanunk. Ezen kívül Szeretném megkérni a kollégákat, hogy fogadják el, hogy ez a megközelítés a jelentéssel kapcsolatban, mert ha nem, akkor egyszerűen megismételjük a SURE jelentést. Én csak ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Merci, Ivailo. Köszönöm szépen, Ivailo. Javasolnám, hogy folytassuk a munkát, és beszéljünk a saját forrásokról is Zsallüknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint ahogy Reimer is elmondta már, az a fejezet, amely a saját forrásokról szól, később került bele végül is ebbe az egész munkába, amit Reimer és Iváló elvégeztek, és azért tettünk így, hogy tudjuk hangsúlyozni, hogy a saját források és az MFF milyen borzasztóan szoros kapcsolatban vannak egymással. Az a szöveg, amit felvettünk az általános jelentésbe, tulajdonképpen azon a szövegen alapul, amit már elfogadtunk a júniusi állásfoglalásban. De megpróbáltunk itt néhány konkrét kérdést a saját források tekintetében pontosabban, erőteljesebben megfogalmazni a júniusi állásfoglaláshoz képest. Tehát ezt is nagyon fontos elemnek tartom ebben a munkában. Kaptunk módosításokat, Anjenszennel együtt ezeket meg is néztük. Természetesen a módosítókat átadom a két fő előadónak, de úgy gondolom, hogy ezekkel a módosítókkal kapcsolatban nem lesz jelentős probléma. Készítettem egyébként már egy jelentést a bizottság áfás javaslatával kapcsolatban, és az ott javasolt módosító indítványokat is el tudom majd fogadni. Úgy vélem, hogy ezek jobbá fogják tenni a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen Zsalüknek, Ann Jensen kap szót. Quite brief, uh... Rövid leszek. Én nagyon is egyetértek Reimerrel és Ivalóval biztosítanunk kell, hogy ne legyen túl részletes és túl hosszú a jelentés. Szerintem ezt elérhetjük azokkal a módosítókkal, amiket beadtak a kollégák. Ami a saját forrásokat illeti, valóban sikerült előrelépnünk, tisztáznunk azt, amikor, hogy mit értünk az alatt, hogy nem egyezhetünk bele az MFF-be, ha csak nem előzi ezt meg politikai egyesség a saját erőforrásokat illetően. Hogy ez mit jelent? Hát ezzel kapcsolatban hat pontban összefoglaltuk, hogy mi fontos, hogy hogy kellene előre haladnunk. Persze sajnálatos az, hogy az ö, pénzügyi tranzakciós adót illetően azt a javaslatot, amit tett a bizottság, nem minden országnak tetszik ez, és bizonyos tagállamok viszont tovább akarják folytatni ezt az irányvonalat. Az áfát illetően ez egy nagyon összetett javaslat, és nem látjuk előre, hogy az egyes tagállamokban milyen fogadtatásra talál ez. Úgyhogy ezt nehéz érvként felhozni a tárgyalásokon a saját források kérdésében. Tehát ezt még tovább kellene vizsgálnunk ezt a témát. A hat ponttal a tanácsnak elég jól jeleztük azt, hogy hogyan léphetünk előre egy átláthatóbb rendszer érdekében a jövőben, egy érthető rendszer érdekében. Köszönöm. Merci, Anne. Voilà, donc... Köszönöm szépen, Anne. Az előadók már nyilatkoztak, méghozzá röviden, és elmondták, hogy melyek a legfontosabb gondolatok, melyek a legfontosabb pontok a javaslatukban. Ezen kívül első reakciót is mondtak a benyújtott módosítókról. Helga lesz az első, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy késtem, de időközben ez elég problémás már, ugye a járatokkal mindig problémát jelent elér, ide, időben ideérkezni. Osztom a kollégákkal azon nézeteket, hogy egy időközi jelentés nem szabad, hogy túl hosszú legyen, határozott, ugyanakkor célra törő kell, hogy legyen. Ez vonatkozik a költségvetés mérce ahogyan azt a parlament is többször kifejtette már, de ezt most is meg kell ismételnünk. Kulcsfontosságú, hogy megemlítsük a saját forrásokat, és e tekintetben előrelépés történjék. Meg kell néznünk a tagállamok költségvetési konszolidációs helyzetét, mert csak így változtathatunk a költségvetésen. Ez nagyon fontos cél, amelyet el kell érnünk és úgy vélem, hogy talán egy második stratégiai vitára is szükségünk van-e, hogy ez valóban egy vörös fonale számunkra. Amit pedig szeretnénk tudni, egy másik kérdésre vonatkozik. Eddig az MFF kapcsán ugye a jóváhagyási eljárás érvényesül, ugyanakkor a parlamentnek demokratikus jogai vannak. Most pedig láthattuk a hétvége során, német, a német sajtóból főleg egy vita kezd kibontakozni az euróövezeti költségvetésről. És vannak párhuzamos tárgyalások is. Ha szeretnénk egységesek maradni az MFF keretében, akkor tisztán kell látnunk azt, hogy mi történik ezzel az euróövezeti költségvetéssel, hiszen ez az egész folyamatot megváltoztathatja, az egész tárgyalást a tanács irányában. Éppen ezért úgy gondolom, hogy noha nem része ennek az állásfoglalásnak vagy időközi jelentésnek, azért egy politikai vitára szükségünk van erről. Mert én értesültem olyan híresztelésekről Berlinből, amelyek arról tanúskodtak, hogy hát ez nem volt egy kiforrott dolog, nem tudjuk ennek a részleteit, de egy nagyon jó elképzelésnek tartjuk, hogy a tagállamok, amelyek reformokat szeretnének, ezt elkezdhessék. Kérdeztem én akkor, hogy akkor hogyan veszük, honnan vesszük ehhez a pénzt. És azt mondták, hogy hát 100 milliárddal csökkenthetjük az MFF-et, akkor onnan lesz erre forrásunk. Na de hát ez nem elfogadható, tehát tényleg kell egy vita erről, és tisztán látnunk kell azt, hogy mit is akarunk. Egyes kollégáink, akik a sajtóban nyilatkoztak, lehet, hogy már teljesen más irány követnek. Sidonia. Köszönöm szépen, Helga. Sidonia. Thank you. Köszönöm szépen. Néhány dologra szeretnék rámutatni először is. Abban a tervezetben, amit az előadók beadtak, van néhány üzenet, amit nagyon relevánsnak és nagyon jónak tartok, azt illetően, hogy hol tartunk, különösen a fiatalok foglalkoztatottságát illetően, ez nagyon fontos az állampolgárok számára. Ezen kívül ez a jelenség számomra nagyon sok európai gazdaság rossz helyzetének a tünete. Egy nagyon fájdalmas tünet, úgyhogy ezt nagyon jónak tartom a jelentésben, és a végső szövegben is szeretném viszont látni, úgyhogy köszönöm a jelentéstevőnek. Vissza az alap dilemmához, hogy mi az üzenetünk a jelentéssel, és hogy mennyire fogjuk vissza magunkat, vagy mennyire terjesszük ki a jelentés hatáskörét. Nyilvánvalóan, hogyha rövidebb, összefogottabb a jelentés, akkor ütősebb, de ez nem lehet önmagában cél. Muszáj kitérnünk az együttdöntési eljárás folyamatára. Egyetértek Reimerrel, ez lesz a nehéz a jelentéstevők számára, hogy megtalálják az egyensúlyt, hogy mennyire menjünk ebbe bele, de bele kell mennünk. nem kezelhetjük úgy a költségvetést, mint hogyha nem térne ki az együttdöntési eljárásban eldöntött programokra. Úgyhogy a fő politikai prioritásokat, amelyeket a költségvetésből finanszírozunk, erre ki kell térni. Most a tárgyalások felgyorsulnak, és szerintem még mindig nem veszett el a remény, hogy még az idén megegyezünk. Ez azt jelenti, hogy minden szó számít. Minden számít, hogy miben egyezünk meg itt, vagy a plenárison. Azt viszont nem hiszem, hogy teljesen új dolgokat felvethetnénk a tárgyalásokon, A saját forrásokat illetően már vannak konkrét javaslatok. Ezeket mi javasoltuk, és a bizottság javaslatát követtük. Nagyon kockázatos lenne, és semmi értelme nincs annak, hogy újra kinyissuk ezt a vitát az elejéről kezdve. Hát két hónap alatt szerintem többet nem oldhatunk meg, mint amit két év alatt elértünk eddig. Tehát a megreformált áfa és az FTT kérdés, a tranzakciós adó kérdés, ezt nem szabad föladni, hiszen nagyon nagy előrelépéseket értünk el, és nem segíteni a kiegyezést, ha ezt figyelmen kívül hagynánk. Salvador Gariga mondta a módosítójában, és egyetértek, nagyon fontos, legyen egyértelmű a jelentés üzenete. Az európai költségvetés viszonylag kicsi, de ennek ellenére vagy pozitív, vagy negatív irányba képes befolyásolni azt, hogy a válságot és a pénzügyi válságot hogyan győzzük le. A jelentésben mutassunk rá egyértelműen, és ösztönözzük a tagállamokat is, hogy úgy fogják föl az EU-s költségvetést, mint egy eszközt a válság leküzdésére. Úgyhogy Salvador Garigának a módosítóját szeretném felkerül, felkarolni, és más kollégák és én is adtam be azzal kapcsolatban módosított, hogy az EU költségvetésnek az a feladata, hogy a gazdasági növekedést bátorítsa, ösztönözze, és a munkahelyeket teremtse. Persze ezzel lehet vitatkozni, Helga is említette, hogy ez valóban beruházási eszköze, de szerintem ezt már bebizonyította, és rá kellene mutatnunk, hogy kis pénzzel is mennyit elérhetünk. Köszönöm. Merci, Sidonia. Köszönöm szépen, Sidonia. Ian Mulder. Thank you. Just a short remark. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a parlament számára a lényeg mindig az volt, hogy saját forrásokat akarunk. Ezzel egyetértek én is. A bizottság két uh, új eszközt javasolt, a pénzügyi tranzakciós adót és uh, a hozzáadott értékadó módosított rendszerét. Amennyiben én ezt látom, az FTT nem feltétlenül él és virul, beszélünk ugyanróla, de nincs egyetértés a tanácsban, ami pedig a héját illeti. Néhány hete kaptam egy magyarázatot a bizottságtól arról, hogy mit is tartalmazna ez az új rendszer hát lehet, hogy rajtam múlott, de nem volt érthető egyáltalán ez a rendszer. Nem tudom, hogy a bizottság késze már erre az új ö, saját forrásokat tartalmazó rendszerre, mert az egyik rendszer ö, nagyjából halott, a héja rendszer pedig egyáltalán nem egyértelmű, legalábbis amennyire én ezt értettem, úgyhogy jó lenne, hogyha bizottság elmondaná, hogy mit szándékozik, de szerintem a parlament számára nem feltétlenül jó, hogyha továbbra is ilyen saját forrásokat akarunk. Monsieur Klute. Köszönöm szépen, Jan Klute úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány rövid megjegyzésem, bár nagyon sok mindent elmondtak már, és nagyon sok mindent támogatni is tudok, egyet is értek vele. Hogy a, azt, hogy véleményem szerintem is nagyon fontos, hogy a saját forrásokat illetően dolgozzunk ezen, és az FTT-t továbbra is dolgozzuk ki, és ragaszkodjunk a tranzakciós adóhoz. Ismerjük a problémákat, de a parlament részéről már nagyon sok energiát öltünk ebbe, és nagyon sok állampolgár számára ez alapvetően szükséges, úgyhogy ne engedjünk ebben, és gyakoroljunk nyomást a tanácsra. Számomra nagyon fontos az, és ma reggel olvastam az újságokban, hogy Cameron úrnak új javaslata van, Hát ez nem új javaslat tulajdonképpen, de ma megismételte, hogy az eurozónának legyen saját költségvetése. Én nagyon kritikus vagyok ezt illetően. Az EU egy projekt, az a lényeg, hogy szolidarisak a tagállamok, hogy közös politikákat folytatnak a közös jövő érdekében. Az, hogy két költségvetés legyen az unión belül, ezt én nagyon kritikusan szemlélem, és nem is tudom elképzelni. Egy megoldás lehetne, hogy a bizottságtól kérnénk egy hatástanulmányt ezt illetően, hogy mi lenne ennek az eredménye, hogy legyen egy ütőkártyánk. De szerintem ennek nincs értelme, de azért szeretném látni, mert hát ha tévedek. De szerintem azért aggasztó ez a fejlemény. Helga Trüppel is említette, jó, jó, hát ezzel foglalkoznunk kell, hogy lássuk, hogy az MFF számára mit jelentene ez. Az utolsó megjegyzésem, van néhány olyan költségvetési aspektus, ami nem kötődik közvetlenül az MFF-hez. Én ugyan új ember vagyok a parlamentben, még kicsit tájékozódnom kell, de a demokrácia szempontjából problematikusnak tartom ezt, és szerintem az átláthatóság azt követelni meg, hogy ezeket is felvessük a tárgyalásokon. Persze tudom, hogy ez nehézkes, fel kellene töltenünk ezeket a sorokat, de szerintem nem szabad teljesen levennünk a napirendről, hiszen átláthatónak kell lennie a költségvetésnek, és egységesnek. Ennyi. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Ferrera úr következik. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy még mielőtt a jelentés tervezetre áttérjek, egy általános megjegyzést tegyek. Tagja vagyok ennek a bizottságnak, póttagja, elég rövid ideje. Azóta azonban megállapíthattam, és aggaszt egy fejlemény, ami úgy tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy rutinszerűvé kezd válni hogy a jelentésekhez csak angol nyelven engedjük, hagyjuk jóvá a módosítókat. Hogyha ez egy szokásos eljárás szerintem elfogadhatatlan bármilyen körülmények között, de ha mondhatom azt, még elfogadhatatlanabb, hogyha nem csak alkalomszerűen hagyjuk jóvá, hanem, hanem ha ez szokássá válik. És ugyanígy kötelezővé tették ennél a jelentésnél is, hogy a módosítókat csak angolul ö, nyújtsuk be. Szerettem volna tiltakozni ezen tény miatt, elnök úr. Szerintem ez elfogadhatatlan, nem tartják így tiszteletben azt a jogot, amely minden, minden képviselőt megilleti, hogy saját anyanyelvén dolgozzon. Ez nem csak a képviselők joga egyébként, hanem már ahogyan mi értelmezzük ezt a funkciót, ez azokat is megilleti, akiket képviselünk és szeretném ezért, hogyha, hogy tegyen meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy ezt elkerülhessük a jövőben. Ez nagyon komoly, hiszen láthatjuk, hogy komoly költségvetési kurtításokra került sor, például a fordításnál és a tolmácsolásnál is. Most pedig láthatjuk, hogy ezen költségvetési csökkentések hogyan veszélyeztetik a napi szintű munkánkat. Szerintem ez nagyon komolyan és súlyosan érinti a mi munkánkat. Két megjegyzést tennék magára a jelentésre is, két rövid észrevételt. Először is szeretném megjegyezni, hogy jó néhány bekezdés ebben a jelentésben azt sugalja, hogy milyen úton halad ez a parlament akkor, hogyha folytatjuk ezt az utat, amelyet a éves pénzügyi kerettel elindítottunk. Úgy tűnik, hogy ez folytatódik, és ez a jelentés is ebbe az irányba halad. a tanács álláspontjához kezdünk közelíteni, és ennek a valószínű végeredménye olyas valami lesz, ami, ha nem is azt jelenti, hogy ugyanolyan lesz az álláspontunk, mint a tanácsé, azért nagyon közeli lesz hozzá. Sokkal inkább megközelítjük tehát a tanács álláspontját, mint ami a parlament kezdeti álláspontja volt. És ez nem kielégítő, hiszen a parlament eh, korábban eh, nem értett egyet a tanács álláspontjával. Ami pedig a kohéziót illeti, egy olyan szakaszban, amikor a tagállamok közti különbségek egyre növekednek, egy olyan időszakban, amikor a tagállamokon belül is egyre jelentősebbek eh, az egyenlőtlenségek. Elfogadhatatlan, hogy a parlamentnek az legyen az álláspontja, hogy csökkentsük a kohéziós kiadásokat. Még akkor is, hogyha a tanács ezt szeretné, a parlament nem elég, hogyha azt mondja, hogy tárgyalunk majd erről. A mi álláspontunk, a mi álláspontunk szempontjából ez elfogadhatatlan. A 0,36 százalék a GNI 0,36%-a, gyakorlatilag ennyiről beszélünk, de érdemes figyelembe vennünk, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret a korábbihoz képest csökkent, ott már eleve csökkentek ezen kiadások, egy olyan időszakban, amikor ugye bővült az Európai Unió, és akkor szerintünk nagyon fontos volt megerősíteni a kohéziós kiadásokat. Most nem tartjuk elfogadhatónak, hogy ebben a jelentésben azt javasoljuk, hogy ugyanolyan maradjon a kiadások szintje. Ez szerintünk nem kielégítő. Ami pedig a saját forrásokat illeti, és ezzel le is zárnám, röviden egyik, egyetlen olyan eszköz sem, egyetlen olyan eszköz, amelyet eddig javasoltak, vagy jobban mondva, azon eszközök, amelyeket saját forrásként javasoltak, ezek eh, nem olyanok, amelyek eh, a tagállamok eh, közvetlen vagy közvetett forrásai lehetnének. Tehát a helyzet nem különbözik jelentős mértékben a jelenlegitől. A költségvetés egy olyan funkcióval kell, hogy bírjon, hogy elossza újra elossza a forrásokat. Tehát fontos, hogy akik a leggazdagabbak, azok hozzájárulása nagyobb legyen, és akik kevésbé gazdagok, ők jobban részesüljenek a belső piac előnyeiből. Tehát ebben a tekintetben ők nettó kedvezményezettek lesznek, nem nettó hozzájárulók de szerintünk ezt a funkciót, ezt az újraelosztó funkciót mindenképpen biztosítani kell. Tehát amikor a tagállamok nemzeti jövedelmét vesszük alapként, akkor így garantálhatjuk a költségvetésnek ezt az újraelosztó funkcióját. Lehetnek kevésbé átlátható rendszerek, de bármilyen más Bármilyen más fajta folyamat, és itt olvashatjuk ebben a jelentésben, hogy 40%-kal csökkenteni kell a hozzájárulásokat az EU költségvetésében. Hát a mi szemszögünkből nézve ez elfogadhatatlan. Nem szabad, hogy egy módosító indítvány, illetve egy módosítás veszélybe sodorja ezt a jelenlegi rendszert a leggazdagabb országok azok, akik leginkább hozzájárulnak a költségvetéshez, ezen nem lehet szerintünk változtatni. Merci. Köszönöm szépen. Szeretnék az első ponttal kapcsolatban már is válaszolni. A részletekbe nem fogok belemenni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, csak a nyelvekkel meg a fordításokkal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Valóban az az eljárás, amit alkalmazunk, talán nem veszi száz százalékig figyelembe itt a különböző jogokat az állampolgárok részéről, csak hát a válság sem, illetve a sürgősség sem veszi figyelembe a polgároknak a jogait. Tehát a politikai idő az nem mindig ugyanannyi, mint a valós idő, úgyhogy megpróbálunk ehhez igazodni. Én személy szerint egyáltalán nem ellenzem a többnyelvűséget francia vagyok ugyebár, és hát a franciák mindig és mindenhol nemzetközi szinten azért harcoltak, az EU-ban is, hogy franciául beszélhessenek. Úgyhogy én aztán nagyon odafigyelek arra, hogy minden ülésen, előkészítő ülésen, koordinátori ülésen, vagy plenáris ülésen, mindazok a kollégák, akiknek szükségük van tolmácsolásra, magamat is ide értem, meg is kapják a tolmácsokat, hogy mindenki egyenlő módon az üléshez de amikor a menetrend nem tőlünk függ, nem a mi szakbizottságunktól függ, akkor egyszerűen elfogadható és működő kompromisszumot kell találni. Sürgősségi probléma van, amikor hirtelen felmerül egy probléma, akkor egyszerűen sietni kell. Amikor valamilyen élelmezési probléma van, és emberek halnak éhen Afrikában, akkor inkább angolul gyorsan elintézzük az ügyet, és nyújtjuk a segélyt, ahelyett, hogy arra várnánk, amíg mi itt balra-jobbra fordítgatunk, hogy emberek halnak meg Afrikában. A jelenlegi esetben ugye a decemberi tanácsülésre kell kellett volna eredetileg felkészülnünk, de most ezt előrehozták a novemberi tanácsra, úgyhogy sietni kell, ezért csak angolul lehetett benyújtani a módosítókat az elnökök értekezletén ebben megállapodtunk, sőt az összes frakciós koordinátorral is megállapodtunk ebben, hogyha valakinek van ezzel kapcsolatban kérdése, akkor azt mondja el a koordinátorának, és amennyiben van erre szükség, akkor fogunk erről beszélni a koordinátori ülésen is, és az elnökök értekezetén is. Én magam egy több nemzetiségű parlamentben, mint amilyen ez a ház, nagyon fontosnak tartom a többnyelvűséget, de hát az általános érdekek azért néha ennél fontosabbak, úgyhogy nehéz kompromisszumokhoz kell folyamodnunk. Hercogasszony. Köszönöm szépen. Lehet, hogy meglepődnek azon, hogy hozzászólok annak ellenére, hogy nem adtam be módosítókat, de van több oka annak, hogy nem adtam be módosítóknak. Az egyik az, hogy nagyon hálásak vagyunk a jelentéstevőknek, hogy az ITRE szakbizottság számára, amelyeket én képviselek itt, azokat a módosítókat bevették a szövegbe. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a szakbizottság részéről. De van még egy oka annak, hogy nem adtam be módosítókat. Szeretném, hogyha ezt a jelentést a legnagyobb többséggel támogatnák. Számomra nem csak a közös döntések, a társ döntési eljárás fontos, hanem az, hogy legalább a parlament 80%-a támogathassa a szöveget, de ennek megfelelően rövidnek kell lennie a jelentésnek, így küldhetünk ütős üzenetet a tanácsnak, és én nem szeretném, hogy azzal, hogy felhíkítjuk a parlament támogatását, azzal veszítsünk. Úgyhogy szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy ahhoz, hogy 80%-os vagy még nagyobb támogatottságot kapjon ez a jelentés, ez a legfontosabb irányelv a módosítók benyújtásán. Lehetne finomítani a jelentésen, de Örülök annak, hogy nem adtam be módosítókat, mert a fontos kérdésekre kell koncentrálni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a parlamenti szolidaritási mintapéldát a kollégina részéről. Más egyelőre nem kért szót, úgyhogy akkor én szeretnék néhány dolgot elmondani. Először is már kellett volna mondanom az ülés elején, hogy egy olyan fázisba lépünk, amikor a miniszteri tanácson, ma, magyar elnökséget mondott az elnök úr, még mindig Herzog Editre gondolok, ezért mondtam, hogy a magyar elnökség, de természetesen nem a magyar elnökségre gondoltam, hanem a ciprusi elnökségre. Tehát a tanácsi elnökség, ami nem más, mint a ciprusi elnökség, a novemberi ülésen Fán Rompuy elnökkel együtt úgy fog minket üdvözölni, mint a 29. delegáció. Tehát ott van a 27 tagállam, ott van a 28-nak Horvátország, mindenkinek van vétójoga, és mi pedig, mint egy 29. delegáció jelenünk meg az asztalnál. Tehát ez azt jelenti, hogy a végleges megegyezés csak akkor jöhet létre, hogyha mind a 29 tárgyaló fél megegyezik. Tehát tulajdonképpen magunkat is egy külön delegációnak kell már tekintenünk. Úgyhogy így néz ki a felelés a tanácsülésem. És ezzel kapcsolatban szeretném megismételni azt, amit nagyon sok kolléga elmondott, és többek között az előadók is. Három megjegyzésem lesz egészen konkrétan. Az első az, hogy be kell vallanom, hogy van itt valami, amit nem értek. Nem értem Farrompoly úr javaslatát, azt, ami az alap munkadokumentumban szerepel, amely az októberi tanácsülés alapdokumentuma, azzal kapcsolatban, hogy létre kellene hozni egy eurozónás központi költségvetést, és erről nem is mondott többet. Úgy gondolom, hogy van itt még több kolléga, akinek szintén kérdőjelek vannak a fejében ezzel kapcsolatban. És nem csak az, hogy nem értem, hanem az, hogy aggájaim is vannak ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán mikor, hogyan fog megvalósulni egy ilyen közös központi költségvetés. Természetesen sok esetben szükség van innovatív ötletekre, fontos, hogy Európában javítsuk a szolidaritást, fontos, hogy jobb legyen az integritás az integráció. Ez számunkra fontos, ez számomra is fontos. De előhozakodni egy ilyen ötlettel az Európai Unió költségvetési tárgyalás hajnalán, hát szerintem ez eléggé furcsa. Már önmagában a költségvetés megtárgyalása is elég bonyolult lesz, és akkor plusz még jönnek ezek a furcsa ötletek. Ráadásul két egymással szemben álló csapat lesz majd itt, a jobb, jobban költsük el a pénzeket, illetve a Spóroljunk jobban című tábor. Vannak, akik jobb integrációt kérnek, vannak, akik azt kérik, hogy hatékonyabban költsük el a pénzeinket. Tehát nem a legjobb az időzítés szerintem ebben a kontextusban az ilyen ötletekhez. És mint ahogy sok képviselőtársamat, engem is nagyon meglepett az, hogy mennyire nem veszi figyelembe Rompuy úr, hogy a különböző tagállamoknak mennyire más és más a véleménye az Európai Unióval kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban voltam a hétvégén, és csak akkor láttam én is konkrétan, hogy miről is szólnak Cameron nyilatkozatai, és hogy hogy véleményem szerint mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy olyan javaslatok születnek itt az Európai Unióban, hogy legyen egy eurozónás költségvetés, meg legyen egy másik költségvetés. Természetesen nem az volt itt az alapötlet, hogy az Egyesült Királyság egyik vagy a másik büdzséhez jobban hozzájáruljon, ez természetesen csak a konzervatívok fejében fordult meg, de mégiscsak felmerülnek ilyen ötletek az EU-n belül, hogy legyen két külön költségvetés és más fővárosokból is kaptam aggasztó jeleket. Vannak olyan tagállamok, amelyek az európai fejlődés hívei, legalábbis a hagyományaik szerint, és mégiscsak támogatják ezt az ötletet. Ez aztán tényleg rendkívül meglepő volt a számomra, ugyanis tudom, hogy vannak olyanok, akiknek vannak fenntartásaik az EU-val kapcsolatban, az EU jövőjével kapcsolatban, az EU-s költségvetéssel kapcsolatban. Őket talán érdekelheti egy ilyen ötlet, de azt aztán végképp nem értem, hogy mit akarnak azoknak az országoknak a képviselői, akik több Európát akarnak, eurozónás országok, és akik szeretnének egy EU-s, egy EU-zónás egy eurózónás költségvetést ugyanakkor 100 milliárddal csökkenteni akarják a költségvetést. Tehát ezt aztán tényleg nem értem. Olyan országok, amelyek alapító országok, és attól tartok, hogy a saját országomat is ide kell sorolnom, tehát olyan országok, akik alapító országok, Európa barát országok, és mégis olyan politikákat támogatnak, amelyek nem feltétlenül valósítják meg az európai integrációt, vagy ha meg is valósítják az integrációt és a szolidaritást, akkor az bárhonnan lehet finanszírozni, de eurós, Európai Uniós pénzből nem. Hát számomra ez nem valami európai jellegű hozzáállás, hogy lehet szolidaritás meg integráció, de finanszírozzuk azt máshonnan. Hát létrejött a pénzügyi stabilitási alap, létrejött a stabilitási mechanizmus, amely most, sőt, konkrétan a mai napon lép hatályba. Ez nagyon érdekes egybeesés egyébként. Tehát itt vannak ezek a lehetőségek, ezek a mechanizmusok, amelyek nem csak hitelezéssel tudnak mechanizmusokat támogatni, hanem költségvetési kölcsönökkel is. Egy ilyen eurozónás kölcsön akár 20 milliárd eurót is elérhet, és ebből 6 milliárdot Németország finanszírozna. További 4 milliót, vagy 4, illetve 4,5 milliárdot pedig Franciaország és mindez arra szolgálna, hogy segítsük azokat az Európai Uniós országokat, amelyek a stabilizációs mechanizmustól kérnek segítséget, amelyek nagyon nehéz költségvetési helyzetben vannak, és nagyon komoly áldozatokat kell megtenniük. Vagy egyáltalán nem értek semmit az Európai Uniós politikából, vagy pedig valaki teljesen új színezetet adott a kohéziónak. Hát volt már egy kohéziós alapunk, amely megfelelőképpen működött, és most ezek az emberek úgy képzelik el a kohéziós alapot, hogy ugyanazokkal az értékekkel működik, mint eddig, csak nem európai finanszírozásból fog működni. Pedig szerintem a finanszírozás alapvető fontosságú kérdés. Az MFF tárgyalásának úgy kell megkezdődnie, hogy minden egyes kormánynak ki kell mondania azt, hogy egészen pontosan hogyan látják az európai szolidaritás jövőjét. Tehát, hogy olyan szolidaritásról van szó, ami csak az eurozónát fedi le, és aztán másodszorban egy kicsit vonatkozik a többiekre is, hogy olyan szolidaritásról van-e szó, ami EU-s költségvetésből finanszírozandó, vagy pedig nem. Először is ezeket a kérdéseket egyértelműen el kell mondani, még a normális, a fogalmazhatok így, tárgyalások megkezdése előtt. Ez implicit módon valahol benne van a jelentésben, de hát jó lenne, hogy erről egy kicsit egyértelműen fogalmaznánk, mielőtt még sor kerül a szakbizottsági vagy a plenáris szavazásra. Tehát ez a vita arra kell, hogy ösztönözzön minket, mint ahogy azt már a jelentésben is megtettük, hogy az európai költségvetés egységességét tudjuk biztosítani. Mind az előadók, mind itt mások hozzászóltak ehhez a kérdéshez, és ezt mindenki rendkívül fontosnak tartotta. Most először beszélünk majd az európai költségvetés egységességéről, és itt tulajdonképpen azokat a hangokat akarjuk kikerülni, amelyek az Európai Bizottságtól érkeznek, mert ők szeretnének bizonyos nagy európai programokat kivenni az MFF-ből. Ezeknél a pontoknál igenis kötnünk kell az övet a karóhoz, ezeknek a kérdéseknek benne kell maradnia az MFF-ben az európai szolidaritásnak megfelelő finanszírozást kell biztosítania. Tehát, hogyha európai szolidaritásról van szó, akkor emögött európai pénzeknek kell állniuk, ami az MFF-et jelenti tulajdonképpen. Hogyha valamilyen egyéb kormányközi szolidaritásról van szó, akkor azt lehet máshonnan finanszírozni. De azért legyen már egy egységes képünk arról, hogy hogyan működik a szolidaritás Európában. Tehát szükségünk van egy ilyen átfogó látképre először is gazdasági szempontból, hogy lássuk mindezen intézkedések gazdasági és pénzügyi kihatását, másodszorban pedig azért, hogy politikai szinten ellenőrizni tudjuk ezeket a mechanizmusokat. Azt is meg kell tárgyalnunk, hogy milyen jellegű politikai ellenőrzést tudunk elképzelni. Ugye itt különböző státuszok vannak, különböző módon működnek a parlamentek a tagállamokban, az Európai Bizottságnak is más és más hatásköre van a különböző fázisokban, mindezt figyelembe kell venni. Ez az első pont, amit mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy az Európai Unió költségvetésének egységességét biztosítani kell és az összes tárgyaló félnek le kell ülni egy asztalhoz, és el kell mondani, hogy milyen kereteken belül és hogyan képzeli el az európai szolidaritást a 27-ek meg a 28-ak között, és hogy milyen finanszírozást álmodtak meg az európai szolidaritás mögött. Aztán a saját forrásokkal kapcsolatban is lenne egy megjegyzésem. az a tény, hogy a saját forrásokról még mindig vitázunk a bizottsági javaslat után másfél évvel. Ez már önmagában azt bizonyítja, hogy ez az ötlet végül is életképes volt, a gyermek cseperedik. Hát nem pont ugyanarról a gyermekről van szó, akit az elején szerettünk volna látni, a gyermek egy kicsit megváltozott, de hát mégiscsak növekszik. És most a bizonyítási teher megfordításáról van szó a saját források alkalmazásánál. Tulajdonképpen a 27, illetve 28 tagállam között csak egy van, amely az égvilágon semmit nem kíván változtatni. Vannak olyanok, akiket eléggé hidegen hagy a változtatás lehetősége. De azok, akik a státuszkó mellett foglaltak állást, egyre kínosabban érzik magukat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy mégiscsak eljutunk arra a pontra, ahol azoknak kell bizonyítani az igazukat, akik nem akarnak változtatni, mert többségben vannak a változtatók. A változtatással kapcsolatban van egy dolog, ami előttem kristály tisztán kirajzolódik. Ez pedig az, hogy a változtatás kulcsa az, hogy a korrekciós mechanizmusokhoz nyúlunk hozzá. A korrekciós mechanizmusok mellett ugyanis most már nem áll semmilyen érv, semmilyen értelmes érv, ezeket kell megváltoztatni. Tehát, hogyha a korrekciós mechanizmusokhoz hozzányúlunk, akkor ez automatikusan magával vonza majd az új saját forrásokról lefolytatandó vitát is. És akkor a saját forrásokról folytatott vita, illetve az új saját forrásokról folytatott vita tovább vezet majd a költségekről szóló vitához. Hogyha az itt jelenlévők nagy része ezzel egyetért, akkor ezt kellene kicsit hangsúlyozottabban megfogalmazni a szövegben. És még lenne egy utolsó megjegyzésem. egy olyan témával kapcsolatban, amiről szintén hozzászóltak az előadók, és amiről hónapokig vitáztunk. Ez az együttdöntési eljárás a parlament jogainak figyelembevétele, illetve az, hogy eh, az Európai Tanácson a tanács a rendeletnek bizonyos részeit ne tudja kisajátítani, mert ezek az együttdöntési eljárás alá tartoznak. Azt hiszem, hogy most már nagyjából látjuk, hogy mi történik majd ezzel a témával. Látjuk ezt a tagállamok szemszögéből nézve, látjuk ezt a parlament szemszögéből nézve, amely, ne felejtjük el, a 29. delegáció a tárgyalóasztalnál. Bizonyos témák, bizonyos pontok, amelyek jogalkotási témák, tehát az együttdöntési eljáráshoz tartoznak, ezek kulcsfontosságú pontok, a végső beleegyezésnek alapfeltételei. A parlament szempontjából nézve két dolgot kell megjegyeznünk. Az első az, hogy úgy kell eljárnunk, mint ahogy ebben a jelentésben is eljártunk, fel kell sorolni a kulcsfontosságú pontokat. Nekünk is vannak ugyanis kulcsfontosságú pontjaink és elképzelhető egy olyan helyzet, hogy mondjuk a számokkal kapcsolatban kielégítő eredményt kapunk, de a tanácsi következtetések jogalkotási szempontból elfogadhatatlanok számunkra, vagy ennek bizonyos részei. Mondjuk a makrokondicionalitásról szóló rész egyszerűen elfogadhatatlan számunkra, és nekünk ez egy kulcsfontosságú pont, és akkor a végső beleegyezést nem adhatjuk meg. De ehhez az szükséges, hogy ezeket a kulcsfontosságú pontokat előzetesen megbeszéljük a ciprusi elnökség és Van Rompuy is négy szem közt fog velünk beszélni, úgyhogy nekünk is el kell mondani ezeket a kulcsfontosságú pontokat, mint ahogy ezt a másik 28 delegáció is el fogja mondani és akkor a tanácsülésen megfogalmazhatunk egy általános fenntartást, és elmondhatjuk azt, hogy a parlament a végső beleegyezést csak akkor adja meg a pénzügyi kerettel kapcsolatban, hogyha már leellenőrizte, hogy a tanácsi következtetések, amelyek a jogalkotási területre vonatkoznak, elfogadhatóak a parlament számára. Én ezt így fogalmaznám meg, de ezt aztán majd sokkal pontosabban és okosabban kell megfogalmazni. De hogyha előre nem közöljük a kulcsfontosságú pontjainkat, akkor tényleg meg lesz a kockázata annak, hogy megszületik ugye egy tanácsi következtetés, és hát elvileg a vita csak a pénzügyi keretről szól, de ez mégiscsak meghatározza a jogalkotási döntéseket is, amelyeket a gyakorlatban nem lehet majd újra tárgyalni a parlament képviselőinek számára azokkal a miniszterekkel, akik a tanácsban illetékesek az éppen érintett kérdésben. Tehát legyünk óvatosak a kulcsfontosságú pontokat közöljük előre. Kell, hogy a végleges beleegyezésünket csak akkor adhatjuk, hogyha 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy a tanácsi következtetésekben nincsen olyan jogalkotási elem, amely a parlament véleményével ellentétes. Szerintem, amennyiben ezt a két dolgot megtesszük, akkor azért mégiscsak a lehető legjobban, vagy a legkevésbé rosszul át tudunk majd hajózni ezen a nagyon nehéz helyzeten. Hát azt ugye tudjuk, hogy egyhangú döntésre van szükség, és ez olyan politikai megegyezés, aminek jogalkotási aspektusai is vannak. Nos, előadó urak, hölgyek, visszaadom a szót, hogy lezárjuk a vitát. Köszönöm szépen úgy nem, hogy ez egy kitűnő értékelés volt, a problémák értékelése, és úgy gondolom, hogy a tárgyalási delegáció a jelenlegi vitával kapcsolatban a következő általános ügyek tanácsán majd kifejezheti az általános aggájainkat. Az előadóknak talán érdemes volna elgondolkoznunk azon, hogy a jelenlegi fejleményeket hogyan egészítsük ki, talán egy kiegészítő bekezdéssel, hiszen sajátos azért, hogy a vitával összefüggésben a az euróövezeti költségvetés, hogyha komolyan vesszük a híreket a különböző fővárosokból, és az FTT is lendületet kap. Úgy tűnik, hogy most sikerül mégiscsak lendületet vinni a folyamatba. Számomra ebben az összefüggésben gyakorlatilag két-három dolog fontos. Azon alapelvek, amelyek mellett kiállunk, mint a parlament, a költségvetés egységesség, illetve az a kérdés, hogy az egész egymás mellett hogyan működjék majd. Meg kell találnunk egy kiutat egy elég nehéz helyzetből, hiszen a fiskális paktumnál volt egy vétum, egy vétó, és nem volt lehetséges a tagállamok között az együttműködés másik formája. Ugyanakkor fontos, hogy mindezt minél hamarabb integráljuk a, a parlamenti munkába, tehát a parlament kiállt emellett. Ugyanakkor felmerül bennem az a kérdés is, hogy a jelenlegi vitákban hol, hol is van most az Európai Bizottság? A szerződések őre. Mit mond az Európai Bizottság? Úristen! hát nem is akarom ezt tovább kommentálni, de hogyha lehetővé tesszük azt, hogy az intézményi szerkezetben így kezelje az alapokat, így kezeljük az alapokat, akkor azt hiszem, hogy ez a bizottságról azt sugalja, hogy gyakorlatilag az egészen nincs is nagyon szükségünk, megspórolhatjuk mindezt magunknak. De mivel de, mert nem dohányzom, azt hiszem elmondhatom azt, hogy számomra nincs következmény annak, hogy a jövőben egy cigarettadoboz kerek legyen, vagy, vagy szögletes. De hogyha nem változik meg ez az egész helyzet, akkor azért aggaszt engem az egész. És az, hogy hogyan járunk el a jövőben az ilyen kérdésekkel. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, amit Iváló is mondott kezdetben, Saját érdekünkben egyértelműen különbséget kell tennünk a között, hogy mit fogalmazunk meg kulcsfontosságú üzenetként ebben a jelentésben, melyek azok a pontok, amelyeknél előrelépés történt, voltak fejlemények, és ezt a módosító kapcsán majd meg fogjuk vitatni, de nagyon óvatosak kell, hogy maradjunk az olyan kérdéseknél, amelyeknél gyakorlatilag az illetékes bizottságok sem fejtették még ki a véleményüket mert akkor azt hiszem, hogy nagyon ingoványos talajra lépnénk. Természetesen a mi érdekünk is az, hogy megállapodás szülessék a lehető leghamarabb. Éppen ezért dokumentáljuk azt, hogy most standby alakult ki. Mi képes, készek vagyunk mindenről beszélni, hogyha sikerül a plenárison jóváhagyni ezt a jelentést. Ez az elnökségen múlik, a tanácson, hogy ők is készek-e arra, hogy november 22-e előtt elfogadják ezt az ajánlatot, és ellenőrizzék azt, hogy mely pontoknál közeledhetnek egymáshoz az álláspontok. Ami bennünket illet, mi most várakozó álláspontra helyezkedtünk, a tanácsnak kell lépnie. És még valamit szeretnék leszögezni. Az euró kell, hogy legyen a, egy, egy tagállam esetében, amely tagállam, a rendszer, a szokás. A szerződés is ezt leszögezi és az eljárásokat is ennek fényében kell szervezni, másképpen nem járhatunk el. És azok, akik nem tagok, de szeretnének csatlakozni, amennyiben teljesülnek a feltételek, taggá válnak, és akkor az euróövezet tagjai lesznek. Ez, ez a rendszer. Úgyhogy el kell kerülnünk azt, hogy bárki is most politikai tőkét kovácsoljon ebből a szükséghelyzetből, mert ez nem fog bennünket előre vinni. Ferére úrnak azt mondanám még, hogy a bevételek 75%-a jelenleg a GNI forrásokra épül, úgyhogy nem feledkezhetünk meg erről. De szeretnénk más saját forrásokat, amelyekről ugye Jean-Luc Dehaene és Hanne, Anna Jensen is írnak a jelentésükben. Ezt szerettem volna még egyszer elmondani, egyébként pedig teljes mértékben támogatom azt, amit az elnök úr mondott. Merci, Reimer. Ivalo? Köszönöm szépen, Reimer. Ivalo? Nem? Akkor Jean-Luc? Nem kíván nyilatkozni. Ann? Jó, rendben van. Akkor Köszönöm szépen, köszönöm az előadóknak a remek munkát. És hogyha jól értettem, akkor 10 perc múlva találkoznak is az előadók a koordinátorokkal, hogy a módosítókat megvizsgálják? Ja nem, a shadowkkal, az árnyékokkal. Egy angol nyelvű ülésen. Mindegy, lehet, hogy nem tudom pontosan, hogy mi lesz az eljárás, de minden esetre meg fogják vizsgálni a 250 módosítót. Mi pedig szerdán találkozunk, szerdán, szerdán találkozunk, kilenckor a koordinátorokkal, és lesz tolmácsolás minden nyelvre a koordinátoroknak, utána pedig tízkor plenáris. És elvileg szavazni is fogunk csütörtökön 11-én. Köszönöm szépen. Az ülést berekeztem.